Ha megnézzük, hogy mi történik például a világban, akkor látjuk, hogy például a Kongói Demokratikus Köztársaságban 9%-os GDP célokat tűzött ki, és az egyik legbizonytalanabb ország problémák vannak a választási napokon, és a megtermelt javakat sem egyenlően osztják el a lakosság között. Hogy lehet mindezt összehozni? A parlament már vizsgálja ezt egy ideje, de erős intézményi rendszer nélkül nem lehet jó eredményeket sem elérni. Délután itt vannak a ö, hozzászólóink, akik segítenek ennek a megvizsgálásában. E, Elis Line vezet ezt a munkacsoportot, aki itt van körünkben, és de nem tudott ma itt lenni, úgyhogy most az első panelnél Venter úr kapja meg, illetve ő fogja vezetni. A tisztelt hozzászólóink különböző szervezetektől vannak az SDG 2016, a UNDP, e az oszlói kormányközpont részéről van egy képviselőnk, az IESZ-t, az EASZ-tól, a külügyi szolgálattól, Filiberto, Cseriani és Gambi képviselők vannak itt, akik koordinátorok, illetve Zsalui Vil van itt, aki migrációs kérdések elébekkel foglalkozik, aki már többször is járt nálunk. Köszönjük, hogy eljöttek kedves vendégeink. És aztán majd hagyom, hogy mindenki elmondja, hogy mit, mit is jelent pontosan a UNDP, az ENSZ fejlesztési programja. Ahogy említettem, az SDG nagyon jó dolog, de mi fog változni? az elkövetkezendő 10-15 évben, hogyha ezt sikeresen kezeljük, és akkor most először önnek adom meg a szót, körülbelül 15 perce van, és utána akkor köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Igen, a UNDP oszlói kormányközpontjának vagyok az igazgatója, ami egy globális politikai központ, ahol az átmeneti kormányzási kérdésekről ö, kell foglalkozunk. Más kollégák a UND-be, az ENSZ rendszeren belül foglalkoznak ezzel, és Oszlóban pedig különösen a mérési szempontokkal foglalkozunk ahogy elmondta az elnök asszony, az is nagyon fontos kérdés, hogy hogyan valósulnak meg a különböző programok. Én három részre osztom a mondani valomat: Az egyik az 2016-ig eh, hogyan alakultak ki a dolgok, miért fontos ez, és a harmadik, hogy mi az, amit már előrelépésként a végrehajtásban, eh, megvalósításban elértünk. Tehát néhány észrevétel a 2016-os célkitűzésekkel, miből is erednek ezek. Ha megnézzük a tárgyalások tapasztalatait, akkor néhány évet vissza kell mennünk, ahogy ezt említette az elnök asszony is, a Millennium deklaráció az nagy hangsúlyt helyezett a szabadságjogokra, az emberi jogokra és demokrácia előmozdításán, és minden nemzetközileg elfogott és alapvető emberi jogot, hogy tartsanak be. Ez egy nagyon határozott, ez volt a milleniumi deklaráció, és ahogy említettem, ez a nyelvezet, ez nem került úgy is megfogalmazásra, hogy célokat is rendeltünk volna ezekhez. Tehát demokrácia irányítás más is. Hát a kérdés az az volt, hogy miért, hogyan alakultak a dolgok, de nagyon sokan úgy gondolták, hogy alapvetően politikai ellenállásba ütközött mindez, de a leg, ami legfontosabb volt, hogy nem bizott senki abban, hogy ez megfelelően mérhető. És ezért nagyon fontos, hogy ezt éri, értsük az SDG 2016-tal. Miután nem voltak középtávú célok a demokrácia, emberi jogok tekintetében, ezért mindenki megpróbálta a sajátját ki. Mongólia, Albánia, Laosz és még néhány ország saját MDG 9-esüket fejlesztették ki a biztonsági témákban. Ők maguknak nemzeti szinten határoztak meg elérendő célokat. Ugyanakkor az MDG-k létrehozása és az SDG-k tárgyalása között különböző nagy, jelentős változásokra került sor, ami ö, megteremtette a lehetőségét a 2016-os célok kidolgozásának. A ö, békehiánya, a befogadás hiánya, a nem megfelelő igazságügyi rendszer, ezek voltak azok, amik problémát okoztak, konfliktushoz vezettek, és ezt sikerült megérteni, és az is fontos volt, hogy elszámoltatható, megbízható intézményrendszerre van szükség. Ennek a megértése különböző nemzetközi deklarációba, állásfoglalásban is megfogalmazásra került, és ez nagyon fontos volt abból, hogy az SZG megállapodások tovább menjenek. Ebből lett 2012-ben is egy nyilatkozat. Az is elismerésre került, hogy a béke és a fejlődés az együtt jár, és ezeket a kettőt együtt kell kezelni, nem pedig külön. A konzultációs folyamatok is, például a 2015-ös folyamat, az irányítás, konflikt, konfliktus rendezések, ezek emelkedtek ki és ebből született a felismerés, hogy ezen kérdéseket nem lehet a jövőben külön kezelni, mert ezek egymással összefüggnek, és még mindig ezek a viták folynak az ENSZ rendszerén belül, illetve a fejlesztési közösségekben, hogyan lehet ezeket a területeket összefogni. Nagyon sok technikai előrehaladás is volt a világ különböző részein, például Afrikában, hogyan mérhetőek ezek a kormányzási elemek hogy lehet egy kormánynak a teljesítményét szigorú feltételek szerint mérni. És a tárgyalási sorozat nagyon bonyolult volt, komplex, de meg kell jegyezni, hogy nagyon mobilizálta magát a civil szervezetek hálózata, és ez nagyon fontos volt, a civil társadalom nagyon határozottan lépett fel a célok érdekében. Nagyon sokan önök is ismerik, hogy voltak prioritásként akik részt vettek ezekben a felmérésekben, mind a kormányok megbízhatóságát emelték ki. És ezek olyan kérdések, amik fontosak. Nagyon magas szintű tanácskozásokra került sor, hogy több millió részvevőnek a gondolatait is figyelembe vegyék. Tehát ez már nagyjából a történelem, arra vonatkozóan, hogy mindez hogyan is jött létre. Ami a, igazán fontos, ez az előadásom második része, 2016-tól, ahogy gyakran mondjuk az ENSZ rendszerében, nem csak egy fontos törekvés, hanem ez egy fontos eleme is a fenntartható gazdaságnak. A 2020-as ágenda önmagában azt mondja, hogy nincs béke nélkül fejlődés, és nincs béke fenntartható fejlődés nélkül. A, ez a kettő összefügg, és ez nagyon fontos az egész agenda megvalósítása szempontjából, illetve az összefogás a parlamentek, kormányok, médiák, civil társadalom és egyéb szereplők részéről. A 2016-os célkitűzések ma már részét képezik egy egyetemleges agendának, amit valamennyi tagállam egy nemzetközi közösség elfogadott és támogatott. Ilyen korábban nem volt. Korábban a kormányzást azt úgy tekintették, hogy ez a fejlett világokban van, és azok gyakorolják ezt a fejlődő országok részére, és ez a dinamika változott meg. Valamennyi ország, amelyeknek mi magunk is állampolgárai vagyunk, valamennyien felelősek vagyunk a 2016-os célkitűzésekért. További ö, fontos aspektusa a 16. célnak a humanitárius és a békeépítő jelleg, ezeket az elemeket békeépítés, fejlesztés próbáljuk összefésülni benne. Fontos elmondani, hogy olyan elemek is vannak, amelyek szerepelnek egyfajta kapszulában a célban. Ha nem is láthatóak sok olyan cél van, amely az erőszakkal, a befogadással kapcsolatos. A hetedik pont például a béke és az erőszak kultúrának terjesztése, és a sok színűség kultúrájának az értékelése. Nők részvétele nem lehetne a 16. célt úgy kategorizálni, kategorizálni, hogy az egyetlen, amely befogadó jellegű a 16. cél sok kormányzási kérdéssel is foglalkozik, hiszen ezek is kiadnak a fenntartható fejlődésre, jogállamiság, korrupció, a hatóságok átláthatósága és korrupciómentessége alapvető szabadság jogok szerepelnek a 16-osban. A parlamentek szintén megjelennek. Mechanizmust jelentenek a felelős kormányzásban bele tartozik az is, hogy a mérésekből származó adatokat arra használják fel, hogy megkönnyítsék a polgárok életét. Talán később a vita során ezekre a részletekre még kitérhetünk a méréssel kapcsolatban néhol léteznek már a mérések, néha pedig nagyon bonyolultak a mutatók, bonyolult a gyűjtésük. Van egy folyamat a nemzetközi statisztikai rendszerben, amelynek keretében ezen dolgoznak, és ha kérdezően kérik, nagyon szívesen foglalkozom vele. Nos, ez a globális kép. Végül e, a végrehajtásban hova jutottunk, már ö, e, többféle tevékenység zajlik ezzel kapcsolatban. Ö, e, nemzeti szinten való végrehajtás ö, sért a felelősség nemzeti szinten van. Ö, 117 ország érintett és kötelezte el magát. Országszinten olyan kezdeményezések vannak, amelyekre példát fogok mondani, például a demokráciák közösségével együttműködésben monitorozást folytatunk, és azt vizsgáljuk, hogy a mutatók figyelése hogyan befolyásolja a kormányzást. Ország szintén az UNDP a tervezést támogatja. Például a próbáljuk elősegíteni, hogy több nőt alkalmazzanak, és több nő jusson vezető pozícióba. Például Örményországban kapacitásfejlesztés területén dolgoztunk Pápua új Gíneában, pedig a Telekom mal együttműködve egy olyan SMS rendszer próbáltunk kidolgozni, amely a korrupció ellen használható fel. Tunéziában is tettünk kezdeményezést. A nemzeti szint alatt pedig a fenntartó fejlődési célok köztük a 16-os cél helyi céllá való válását támogatjuk. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy számos eszközt használunk fel, illetve iránymutatásokat fogalmazunk meg regionális szinten, a tapasztalatserét ösztönözzük a jövő utáni héten eh, latin amerikai és karibi kollégák eh, fognak összeülni, hogy a saját régiójukban a 16-as cél megvalósulását vitassák eh, meg. Multilaterális és bilaterális kapcsolatokban segítjük elő a tudás megosztását. Az egyik kezdeményezésünk a Global Alliance, amelynek sokkal hosszabb a hivatalos neve. Az általam vezetett központ technikai, metodológiai elemeken dolgozik, hogy milyen eszközökkel mérjük a 16-os cél megvalósulását. Mindenről nem beszéltem, de képet próbáltam adni a tevékenységről. Hoztam anyagot kint, a folyosón hozzáférhető, egy hírlevelet is előállítunk, ezzel is szívesen szolgálunk. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Elfelejtettük mondani, hogy vendégeink vannak. Myanmarból, Burmából, Kunti Min úr a képviselőházból, az alsó az Oroszország, Myanmarban és Vajlin szó, a nemzetiségek házából. Köszönöm szépen, hogy eljöttek közénk. Jó lenne vizet folytatni arról, hogy hogyan látják a parlamenti munkát. Szeretném még azt elmondani, hogy nincs sok képviselő a teremben, de vannak mások. Mások is kérdezhetnek. Rövid kérdéseket tehetnek fel. Hogyha égető kérdést szeretnek feltenni, az SDG 16 történetét megismerhettük, most pedig Filiberto Csiriani Gondi úrtól fogjuk megtudni, hogy az EU hogyan válaszol, mit teszünk. Az SDG-ről ugyanis mondják, hogy nehéz megvalósítani, és éppen tegnap volt egy vita, itt volt a bizottság is. Tudom, hogy az ENSZ nagyon nehezen tudatja az országokkal, mit szeretne, de még az EU is alig tud adatot gyűjteni. Megpróbáljuk, de hát nehéz kimondani, hogy azért akarjuk, hogy összehasonlítsuk. Kérem mondja el, hogy ez hogyan zajlik a globális stratégiában. Az STG 16-ot hogyan valósítják meg, és az EU-nak is ezt kell megvalósítania. Tessék. Köszönöm szépen, elnézést. Lotte Knudsen ez igazgató nem tudott eljönni, én helyettesítem, és megpróbálok a kérdésekre válaszolni. Az én felszalalásom utal a globális stratégiára, amelyet a fő képviselő asszony, Magarini asszony mutatott be az SDG 16-ra és az emberi jogokra is ki fogok térni valamint a törékenységre, amelyet tapasztalhatunk, azaz a globális stratégia megvalósításának kockázataira a kapacitás építés vitatott terület, és közel áll az SDG 16-hoz. Először is egyet értek azzal, ami elhangzott, hogy a 2030-as agenda paradigmaváltás. Óriási lehetőség a politikánk megváltoztatására különösen az EU-n belül a külső és belső politikánkat koherensebbé teti, és nagyobb szinergia valósítható meg így az EU-n belül. Az SDG és az SDG 16 létrejöttében az Európai Uniónak jelentős szerepe volt mi pedig abban az SDG 16-ot jóvá hagyta, és elmondhatjuk általában, hogy az sdg kiskönyvse ez pontosan tükrözik az EU értékrendjét. Ezért az volt a célunk, hogy kulcs szereplők legyünk az SDG megvalósításában a többi partner is azt várja, hogy a bajnokai legyünk, és ki fogjuk használni lehetőséget, hogy az élérájuk a mozgalomnak, és megmutassuk, hogy az agenda jobbítja a hétköznapi emberek életét. Júniusban a főképviselő ö, főképviselő Mogherini asszony mutatta be a tervet az Agenda 2030 részeként és prioritásként határozta meg. Néhány nappal ezelőtt a bizottság elfogadott november 22-én egy csomagot a fenntartható fejlődésről, és ez erős politikai elköteleződést jelent az EGANDA mellett EU szinten talán még nem tudjuk az adatokat megfelelően összegyűjteni és összehasonlítani, az Eurostat létének ellenére sem, Eh, de a politikákat már meg tudtuk fogalmazni, külső és eh, belső eh, politikát a 20-30-as agendával kapcsolatban. Az SDG 16 nagy támogatást élvez az Európai Unió részéről, mert felismeri a béke, igazságszolgáltatás, kormányzás fontosságát. A cél elérése fontos a többi cél szempontjából is felelős állami intézményekre van szükség, hiszen bármilyen más cél megvalósításához is erre van szükség. Az első számú felelős a kormány, de egyedül nem tudja megoldani. Participatív megközelítés szükséges. Ennek érdekében a befogadó politikát, a parlament bevonását, a szociális partnerek, az akadémiák bevonása szükséges. Az SDG agenda lehetővé teszi, hogy a civil társadalom jobb partnere legyen a kormányoknak, és a mindenki számára pozitív politikák megvalósulhassanak. A demokrácia konkrét eredményeket hozhat mindenki számára. Az új európai konszenzus, amelyet néhány nappal ezelőtt javasolt a bizottság, felelős demokratikus intézményeket tűz ki célul. A jó kormányzás jobb fejlesztés biztosít. Az új konfliktusok megelőzése érdekében lényeges a demokratikus kormányzásba beruházni, munkahelyeket létrehozni, szociális szolgáltatásokat biztosan, például az egészségügyet és az oktatás, az Európai Unió emberi jogi célért is küzdött. Az emberi jogok fontos része ennek a komplex agendának. Az agenda jó megközelítést követ, biztosítja, hogy az emberi jogok jelen legyenek mindenben, amit teszünk. A demokratikus kormányzás támogatásában megfelel ö, a ö, cél az értékrendünknek és a demokráciát, a globális rendet ö, szolgálja valójában összefügg a belső EU biztonság és a környező vidékek demokratikus működése. A szomszédaink ereje a mi erőnk is, ezért eltökéltebbek vagyunk, mint valaha, hogy az instabilitás ellen és a szegénység ellen fellépjünk, hiszen ez okozza a migrációt, a lédi bizonytalanságot, és ezt az alap okot kell megszüntetnünk. Az európai külső beruházási terv, amelyet a tanács és a parlament vitatnak meg nem sokára, része az új fejlesztési konszenzusnak. Az Európai Unió a konfliktusok megelőzésében is részt vesz. Cél jobb politikai koherenciát biztosítani a migráció, a kereskedelem és a beruházás területén. Az Európai Unió elfogadta a tanács következtetéseit, amely 2011 májusában születtek. Szeretnék elidőzni az ellenálló képességem. A szegénység ellen továbbra is kell küzdeni, hiszen ez az instabilitás alapja és a konfliktusok alapja. Vannak törékeny országok, és ott is a legsérülékenyebb részét érinti ez a lakosságnak. Az EU globális stratégiája kimondja, hogy nagy hangsúlyt kell ö, ö, tenni az ellenálló képességre, tehát gyorsan leküzden az egyik válságot, mert jöhet a következő. Ez új munkaerőket jelent, egyelő lehetőségeket mindenkinek, etnikai nemi hozatartozástól független a jogállamiság is része ennek. Tehát ezek összefüggő kérdések az SDG 16-tal. Az államokkal, a társadalmakkal, a belső konfliktusokról is szeretnénk egyeztetni, illetve a külső veszélyek elleni védelemről. Fontos lenne, hogy ezek a célok békét, prosperitást hozzanak a világnak ez kell, hogy vezérelje az Európai Uniónak a külső fellépését is. A globális stratégiának az egyik fontos szempontja, hogy az EU válságkezelési képességét megerősítsük, az átfogó megközelítés integrátor kell, hogy legyen, ami figyelembe veszi a konfliktusok különböző okait. Nagyon fontos, hogy következetes legyen az EU fellépése egy-egy válság teljes időtartama alatt, illetve a válság utáni kezelésben is és itt most a biztonsági szektor reformjával kapcsolatos kérdésekre térnék át. Az valóban úgy van, hogy a globális erőfeszítések keretében a fegyveres vagy biztonsági szerveket is fejleszteni kell. Ennek érdekében november 14-én néhány héttel ezelőtt a tanács általános szakpolitikai keretet fogadott el a biztonsági szektor fejlesztésére, oly módon, hogy az EU integrált és hatékony támogatást tudjon nyújtani partnerországainak um, az ő biztonsági szektoruk irányításának javításában, illetve a lakosságuk szükségleteinek kielégítésében. Mi tudjuk, hogy a legitim, elszámoltatható, hatékony biztonsági szervek nagyon fontosak a konfliktus megelőzésben, és végeredményben az EU és az EU állampolgárok külföldi biztonságát is előmozdítja mindez és nem csak az EU központi célkitűzését szolgálják, emberi jogok, jogállamiság, fenntartható fejlődés, hanem a stabilitás és a béke céljait is. Az új szakpolitikai keretek között a bizottság és a külügyi szolgálat a képességépítést is folytatja az úgynevezett CBSD kezdeményezés keretében a biztonsági területen. A stabilitás és béke előmozdítása érdekében a biztonsági szervek, így a hadseregek támogatása is javaslatként a parlament elé kerül hamarosan mm, így próbáljuk a 16-os célkitűzést megvalósítani, illetve az EU hatékonysági a, m, mm, problémáit orvosolni a mm, biztonsági területen. A biztonsági szerepvállalók így közöttük a hadseregek fontos szerepet játszhatnak a stabilizáció után az emberek biztonságának fenntartásában és a fenntartható fejlődés erőmozításában A CBSD keretében azt javasoljuk, hogy Kivételes esetekben a partnerországokkal kötött megállapodás alapján lehet ilyen támogatást nyújtani, és alapvetően a demokratikus intézményeket fenyegető veszély, vagy alap szabadságjogokat fenyegető veszély, vagy a emberi életvédelme esetén, szükségességének esetén lehetne ezt alkalmazni. A biztonsági területen működő szervek munkája során is javítani kell az átláthatóságot. Még egyszer szeretném leszögezni, hogy az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett a 16-os fenntartható fejlődési célkitűzés megvalósítása iránt közös kezdeményezést kell tehát most megvalósítanunk az EU részéről a világban. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen. Mi Jól láthattuk, hogy a két dolog hogyan kötődik egymáshoz. Jean-Louis Ville már járt nálunk, most új konszenzust fogadtunk el, és új fenntartható fejlődési célkitűzéseket fogalmaztak meg. Mi fog változni a bizottság munkájában, és mi a garancia arra, hogy egyáltalán bármi változni fog? Ah, köszönöm elnök asszony. Hát nagyon bízom benne, hogy lesz eh, változás, ez a rövid válasz. Eh, mindenek előtt köszönöm szépen, hogy eh, meghívott erre a panelbeszélgetésre, és megpróbálok természetesen választ adni a kérdésre, és megpróbálom nem megismételni azt, amit Szara és Filiberto már önök elé tárt. Hmm, ugye egyet egyetemesen összefügg az összes SDG, így a 16-os is, az 1-es, 4-es, 5-ös, oktatás, szegénység, a, mindezek, illetve nem egyenjogoság, mindezek nagyon szorosan összefüggnek. A 2030-as agendán belül a 16-os célkitűzés rendkívül fontos, és nem szabadna ezt mondanom, de úgy gondolom, hogy azért ez nem lesz csodaszer, ami mindent megold. 15 évvel előttünk, hogy a nézeteltéréseket felszámoljuk, illetve hogy eredményre jussunk. Szara már említette, hogy mekkora ennek a kihívásnak a mérete Filibertól is említette, hogy a múlt héten a bizottság új három pilléres megközelítést fogadott el a poszkotonúra, illetve az SDG-re. tehát az új európai fejlesztési konszenzusra és a kotonú utáni időszakra. Mindezek tehát alkotó elemei a megvalósításnak dolgozunk ezeken a kereteken, tehát nagyon erőteljesen hiszünk a politikai párbeszédben, és a fejlesztési támogatás egyértelműen olyan alkalom, ahol együtt kell és lehet működni annak érdekében, hogy a nagyon fontos globális célkitűzéseket elérjük szegénység felszámolása, kormányzás és jó kormányzás és jogállamiság, illetve emberi jogok megvalósítása. Most a támogatás, tehát a fejlesztési együttműködés finanszírozás és felvetődik de nem a finanszírozás itt a lényeg, hanem az a lényeg, hogy megfelelő döntéseket hozzunk, és az emberek érzékeljék az eredményét ezeknek milyen egyéb dolgokat kell eldöntenünk. Láthatták az új fejlesztési konszenzusban, amit biztos mindenki elolvasott már és kívülről tud, hogy az úgynevezett 5P-re fogunk összpontosítani angolul. Ugye Peace, People, Planet Prosperity Partnership, béke, emberek, bolygó, partnerség, prosperitás. Mm, így lehet, tehát összetevőkre bontani a célkitűzéseket. a 16-os célkitűzés hogyan kötődik a fejlesztési konszenzushoz. Nos, elnök asszony, hogy ön is tudja, nem nulláról indulunk, ezt uh, Szara is uh, kifejtette. Ugye nagyon sok a tapasztalatunk, nem kormányzással kapcsolatos fenntartatossági fejlődési céljaink már voltak. A demokratikus kormányzás támogatása és a program végrehajtása nagyon sokféle országban közöttük olyan országokban, amelyek stabilak, de olyanokban is, amelyek most lábaltak ki a válságból. Bizonyára tudják, és elnézést, hogyha ismétlésbe bocsátkozom. Majdnem 70 ország kormányával folytatunk fejlesztési együttműködést, a 220-ból, tehát 70-nél a kormányzat a fő belépési pont. Nemzeti szinten, civil szervezeteken keresztül, helyi szerepvállalókon keresztül is fellépünk. Tehát nagyon különböző módon valósítjuk meg az együttműködést. Nincs előre elkészített brüsszeli, vagy megírt brüsszeli recept, amit alkalmaznánk. A társadalmi változások mozgatói is különböznek országonként. Ügyesnek kell lennünk, rugalmasnak kell lennünk, és teljes mértékben figyelembe kell vennünk a helyi körülményeket, különben nem fog sikerülni a célt elérni. Vonatkozik ez az eszközökre, a költségvetési támogatásra, a CSO felhasználására, a trust fundokra. Egy példát mondanék, Benint. Benin egyértelműen nem konfliktusos ország, itt stabil körülmények között támogatjuk a demokratikus kormányzást. Néhány héten belül a bizottság egy nagyon jelentős költségvetési támogatási tevékenységbe kezd. 83 millió euróról van szó, ez nem kevés pénz jó kormányzás terén strukturális reform, illetve a büntetlenség akadályának felszámolása, igazságszolgáltatása fő célterületek a prioritás képező társadalmi szektorokban a, a helyzet javítása, a nemzeti adóhivatal működésének javítása. Tehát különböző témákkal foglalkozunk az országban. Adó és igazságügy mert mindezek az intézményes felépítmény összetevői, tehát nem egy minisztériummal vagyunk kapcsolatban, mondjuk az igazságügyivel. Fontos azt is tudni, hangsúlyoznám, hogy ezt a műveletet egy elemzés alapján terveztük meg. A nemzeti integritási rendszert a Transparency International világította át a benini hatóságokkal egyeztetve. Tehát itt azonosulnak a célokkal a hatóságok is, ami nagyon fontos. Enélkül nyilván nem lehetnénk ennyire sikeresek az elemzés sokat segített a szakpolitikai párbeszéd vitelében is, a korrupció elleni küzdelemben. Most teljesen más példám is, röviden, teljesen más körülmények van szó. Két héttel ezelőtt itt Brüsszelben a közép-afrikai köztársaságról szerveztünk konferenciát, ott teljesen más a helyzet, most ért véget a konfliktus, törékeny a helyzet, darabokra szakadt, ország egymással szemben álló közösségekkel 2013 óta ö, ellenségesek egymással. A válság óta egy sor eszközt mozgosítottunk meg, CSDP ö, fellépés, meg minden más eszköz, ami az EU szintjén rendelkezésre áll, ami lehetővé tette az állam megerősítését, hatékonyságának helyreállítását. Beku nevű ö, sok donoros ö, támogatási alapot is létrehoztunk annak érdekében, hogy ö, a normális fejlődés beindulhasson civil társadalmat is támogatjuk, az oktatást, az egészségügyet, az élelmiszerbiztonságot, ezek nagyon fontos aspektusok voltak, és természetesen a tisztességes választási folyamatban is támogatást nyújtottunk, hogy az alkotmányos rend helyreálljon. Ez egyfajta válságkezelő, vagy válság utáni kezelő feladat volt, hogyan csináltuk, szükségfelmérést végeztünk, elkezdtünk terveket készíteni, terveket bemutatták itt a brüsszeli konferencián, szeretném hangsúlyozni, az a humanitárius és békefenntartó tevékenységből a továbbépítés folyamatosságát Nem szabad megfeledkezni eh, róla, hogy eh, a konfliktusok, a törékeny helyzet miatt nagy a szegénység egy sor országban. 43 eh, százaléka 2015-ben a vidéken élő embereknek szegénységben élt, 2030-ban 62% lenne ez. Ez egy tendencia, ami lehet, hogy nem pont így fog alakulni, de aggasztó. Hogyha a szegénységet ö, csökkenteni akarjuk, akkor nincs más választásunk, ö, munkamódszereinket javítani kell, a béke teremtés terén, a válságkezelés terén, és nagyon fontos, hogy a fenntartható fejlődést támogassuk, mert különben nem lehetünk hosszú távon fenntarthatóak. Ugyanazt a receptet használtuk, nem szeretem ezt a kifejezést, ugyanazt a megközelítést használtuk, mint a közép-afrikai közösség esetében, Afrika szalvánál, Száhel övezetben, Dél-Kelet-Ázsiában is ezt lehetne mm, használni. Három dolgot szeretnék hangsúlyozni. A konfliktus érzékenység alapvető. Erre oda kell figyelni. Gondoskodni kell arról, hogy minden munkatársunk érti, átlátja ezt. Különben az a mi fellépésünknek nem lesz elegendő hatása, lehet, hogy több kárt csinálunk, mint amennyi hasznot hajtunk. A második dolog. Nyilvánvalóan együtt kell fellépnünk. Itt van az ENSZ is közöttünk, és ez jó jelzi, hogy hogyan akarunk dolgozni. Nem egyik vagy másik lép fel, hanem arról van szó, hogy nem eh, elszigetelten, a saját zászlónk alatt önállóan cselekszünk, hanem egyeztetünk. A harmadik dolog pedig a konfliktus rendezés és a béke teremtés terén nagyon nagy beruházásra van szükség. Filiberto már beszélt arról, hogy az SSR mennyire fontos ebből a szempontból. Politika, az emberek biztonsága, a válságra való hibatűrő képesség, vagy reagáló képesség, mindezekről szól a 16-os SDG, és mindenképpen ez lesz az alapja annak, ahogyan a többi célkitűzést is megvalósítjuk. Majd köszönöm elnök azt. Köszönöm szépen, és tulajdonképpen még öt percünk van. Van-e valami nagyon sürgető kérdés, Maria? Úgy látom, hogy nagyon nehéz a konkrét gyakorlati aspektusokat fellelni. Úgy érzem, hogy nehéz látni azt, hogy konkrétan hogy valósulnak meg mindazok a dolgok, amiket elmondtak. Minden minden összefügg. Úgy látom, hogy vannak nagyon pozitív mutatók, de Linda azt mondta, hogy feltétlenül el kell jutni oda, hogy a tagállamok kialakítsák a szükséges politikákat, de szerintem ennek valamennyi szinten meg kell valósulnia. Tehát mindenkinek, akinek politikai hatalma van helyi szinten, vagy magasabb szinten, annak érdekében kell, hogy dolgozzanak, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Az 5P-t említette, úgy gondolom, hogy minden politikai területen a politikai szereplőknek be kell tölteni a saját szerepüket, annak érdekében, hogy ezek a célkitűzések megvalósuljanak helyi szinten egészen az ENSZ-ig. Annak érdekében, hogy a lakosságok konkrétabban láthassák ennek a célkitűzésnek a céljait, és hogy ez közelebb legyen hozzuk vajon valamennyi ö, politikai területet érinti-e majd az értékelés, és ez szisztematikusan fog-e történni, vagy sem? De úgy gondolom, hogy igen, szisztematikusan kell a dolgokat végigvinni, például a mezőgazdaság területén. Nagyon jól tudjuk, hogy a saját politikánkat hogy valósítják meg Németországban, az Európai Unióban. Természetesen, hogyha változtatunk a húsexportunkon, akkor azt is tudjuk, hogy annak következményei lesznek más országokban. Mert például lehet, hogy az adott országban a jogszabályokat meg kell majd változtatni. Tehát minden mindennel összefügg. Köszönöm. Venta úr következik. Tehát köszönöm szépen ezeket a prezentációkat. Tudomásról vettük a bizottságnak a közleményét, amit fontos elmondani az az, hogy egy véleményen dolgozunk ezen a területen és amit látunk, az az, hogy a konszenzus nagyon fontos szerepet játszik a gazdaságban, környezetvédelemben, a társadalomban, és a jelentésünk mindezen elemekről szólni fog. Önök említették a helyi hatóságokat is, és a különböző döntéshozatali szinteket, többek között a szakszervezeteket, a vállalatvezetőket, a közlemény, az együttműködés, ezek a kulcsszavak ebben a vonatkozásban. De mi lesz a szerepe a nemzeti parlamenteknek? A 16-os SDG az erősebb intézményekről beszél, békéről, tehát azt mondja a 2016-os SDG, de ez csak egy kiinduló pont, nem pedig a végcél. És arra is gondolni kell, hogy mennyi idő szükséges a megvalósításhoz. Szükségünk van ezekre a célokra, hogy erősebb intézményeket építsünk, hogy jobban tudjuk biztosítani az igazságosságot és a biztonságot. Azt is szerettem volna megemlíteni, hogy a be, külső beruházási tervek hogy néznek ki. Van egy partnerségünk, és az én kérdésem arra vonatkozik, hogy mi van az afrikai országokkal? Hogyan tudjuk vállalni azt, hogy megfelelően segítsük a legkisebb vállalatokat, hogy nagyobb legyen a termelékenységük, és jobban jelenjenek a munkaerőpiacon. Lehet, hogy most átadom a szót, de akkor most más irányba. Először önnek, aztán esetleg lehet majd még hozzátenni. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek, és hagyok egy kis időt a kollégáknak is. Hajves asszonynak e teljes mértékben egyetértek, ez politika és fejlődés kérdése, az a cikk, de önnek teljesen igaza van, hogyha nem vagyunk koherensek a tekintetben, hogy mit mondunk és hogy mit teszünk, akkor ebből baj lesz. Az én véleményem szerint, és csak röviden reagálok, mert hát nagyon sokat lehetne erről beszélni, Tehát tudatosan kell elmondanunk azt, hogy bármit tesznek az egyik országban a mezőgazdaság területén, annak hatása van a másik országokban. És megfelelő tervet kell készíteni, hogy megfelelő irányba haladjunk, mert egyébként ez nem megy. Van az, ahol ez egyes területeken világosabb, más helyeken nem. A környezetvédelmi vonatkozások jobban ismertek a nagy közönség számára is az egész világon. A kereskedelem, mezőgazdaság, csak hogy néhányat említsek, és ne biztonságokat kevésbé világosak, vagy a dimenziójuk nem olyan figyelemkeltőek. A befektetési terveknél az afrikai országokkal való partnerség hogyan lehet segíteni a kisvállalatokat? attól tartok, nem igazán tudjuk még ezt. Azt tudom, hogy a célunk az nem csak az, hogy a nagyvállalatokat, hanem a kicsiket is segíteni teremtsük, mert a munkahelyteremtés Afrikában csak úgy, mint mindenütt rendkívül fontos, és a kisvállalatok azok, amelyek igazán munkahelyeket teremtenek. Ami az energiát illeti, próbáljuk előmozdítani a kis mennyiségű támogatást, a kisvállalatok fejlődését energetikában is. És ez pontosan abba az irányba hat, amit szeretnénk. Elnézést, nem tudok több részletet mondani most önnek. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök azt, hogy nagyon rövid leszek, és eh, talán eh, rend a kollégának a kommentárjával foglalkozni. Először is a parlamentek szerepe. Úgy gondolom, hogy támogatjuk ezt a munkát a demokrácia támogatása keretében. Ez azt jelenti, hogy a parlament is aktív, és a mi intézményeink is együttműködnek. Először is felhasználjuk mindazt a tudásanyagot és ajánlást, ami a választás megfigyelések során gyűlt össze. Ez egy nagyon fontos építőköve a demokrácia támogatásnak. Például a Tanzániában a közelmúltig kapott az Anzibári Parlament bizonyos segítséget, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan terület, amit ki kell bővíteni, és meg kell nézni, hogy a részvétel, a befogadás hogyan valósítható meg az SDG 16 keretében. A külső befektetési tervekkel, beruházási tervekkel két dolgot szeretnék említeni. Az egyik a beruházási befektetési terv, szeretnénk megnövelni a pénzügyi ösztönzők szerepét, ami arra ösztönözheti a vállalatokat vagy pénzügyi intézményeket, hogy olyan országokban ruházzanak be, ahova egyébként nem feltétlenül mennének. Tehát, hogy kényes kérdéseket is kezelni tudjuk vagy pedig a befektetési terveket illeti, ez az első eleme a pénzügyi ösztönzésnek, a második a technikai támogatás, de nagyon fontos a harmadik is, ez pedig az üzleti környezet. Ha befektetőkkel tárgyalnak, akkor legtöbben úgy gondolják, hogy a külföldön fejlődő országban beruházni, ez a legnagyobb probléma az, hogy nincs megfelelő pénzügyi biztonság. Tehát az üzleti környezet szabályozása átláthatóbb kell, hogy legyen a korrupciót, és így tovább, csak így lehet ez sikeres. Elnök. Brokkurral együtt elnököltünk egy másik bizottságban, és azt vizsgáltuk, hogy a választások után hogyan adható megfelelő támogatás, hogy azok, akik például a parlamentben dolgoznak, ellenzékbe kerülnek, ezt nagyon sokan ismerik, például Kenyában, amikor voltunk, beszéltem ki parlamenti képviselőkkel, és eléggé meg voltak lepődve azon, hogy hogy lett az, hogy ö, vannak választásaink, és mindent ellenőrizhetünk, mindent láthatunk, és a parlament, illetve a pártok részt vesznek a demokrácia ellenőrzésében. Nagyon sok afrikai országban olyan bonyolult számítógépes programokkal megynek a szavazások, hogy ha manuálisan intézik, akkor mindenki láthatja, és ott lehet akkor a demokráciát működés közben is látni. Nem csak arról van hogy oda megyünk, megnézzük és visszajövünk, hanem megpróbálunk egy átfogó megközelítést alkalmazni. Önnyi a zárszó. Rövid leszek, mert kifutunk az időből. A sdg kel való foglalkozás valamennyi szinten, politikai szinten, teljesen helén való, és éppen ez a kihívása az agendának. De az is meg, megvan kihívásként, hogy a UNDP-n belül több mint száz országot hívtunk meg azért, hogy támogassuk őket a folyamatban, a 2030-as agendát megfelelően testre szabják, most mit is jelent ez az, hogy egy nemzeti tervnek hogyan kell kinéznie annak érdekében, hogy a 2030-as agendát megfelelően támogatják, és milyen alkukat kell kötni? Különböző lehetőségek vannak, többszereplős megoldások, konzultációk, nagyon komplex modellek is léteznek. Ha valahol ha itt befektetünk, vagy itt beruházunk, akkor hol fog az kihatni a nők részvételére, vagy a szegénység re, és így tovább. Ez az igazi kihívás az agendában, és ez az a kérdés, hogy a UNDP és mások együtt hogyan dol- tudnak dolgozni, nem csak a tagállamok, hanem mindazok, akiknek valamilyen érdekük van ebben a, ezen a területen. Kicsit beszéltünk a parlamentek szerepéről is, az elszámoltathatóság, a befogadó kormányzat. A képviselők úgy érzik, hogy van nekik valamilyen kötelezettségük az SDG keresztül, és éppen arról van szó, hogy a parlamenteket kellene segíteni, megértetni, hogy jobban értsék, hogy mi is az ő szerepük, és jobban tudják, hogy milyen eszközökkel tudják a saját szerepüket betölteni. És biztos vagyok benne, hogy amikor vizsgáljuk az egyes politikákat, akkor ők pontosan értik a célokat, és a, a, az agenda is megvalósul. Julia kolléganőm dolgozott nagyon sokat ezen, és vannak ehhez van eszköztár, könyvek, gyakorlat, személyes tapasztalat, hogy hogyan lehet támogatni az olyan parlamenteket, amelyeknek kisebbek a lehetőségeik. Tehát ezt a funkciót megfelelően be tudják tölteni. Elnök, akkor szeretnék összetett mondani a panel résztvevőinek. Nagyon fontos volt ez a megvitatott aspektus ez fontos nekünk is, innováció szempontból is, ahogy ezt elmondták. Köszönjük szépen! És akkor most a következő panellel kezdjük. Kérem, hogy a következő panel részvevői jöjjenek át ide, és én pedig lemegyek oda, és átadom az elnöklést. Okay, thank you very much. We can start. Thank Köszönöm szépen, akkor kezdhetjük. Köszönöm, Linda. Én azzal szeretném kezdeni, hogy röviden a második panelünket bemutatom. Alina Rocsa van itt, a Tengeren túli fejlesztési intézettől. Utána lehet, hogy nem vagyok annyira tökéletes a kiejtésben, de az Oxfam képviselője, és utána pedig Tikono Frolle az NGO-tól, és hogy látják, itt ülünk az elnökségnél, de talán még az is fontos amit hogy nők irányítják a munkánkat. Akkor Mexikóból tehát itt az Európai Parlamentben nagyon szívesen üdvözöljük Önöket, és természetesen be is mutatkozhat. Köszönöm az előadásokat. Tehát várjuk az előadásaikat, és érdeklődéssel hallgatjuk. Tehát akkor meg is adom a szót, nyugodtan mutatkozzon be részletesebben, és hallgatjuk. Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm, hogy itt lehetek. Egy kicsit szigyelem magamat, de angolul fogok beszélni. Alina Vocsarolinak hívnak, és kutató vagyok a tengeren túli kutatóközpontban, és az Egyesült Királyságban foglalkozunk a nemzetközi fejlődési kérdésekkel. Én mexikói és Egyesült Királyságbeli állampolgár vagyok, és nagyon sajnálom, hogyha nem vagyok igazán optimista. Egy kicsit talán érdemes visszatekinteni mindazokra, amiről az előző panel beszélt, és részletesebben megvizsgálni azt, hogy mit jelentenek a befogadó intézmények, és milyen kihívások vannak, illetve hogyan ö, tudunk az SDG 16-tal foglalkozni. Hogy már a köve, korábbi panel résztvevő is elmondták, a, nagyon fontosak a befogadó intézmények a béke, a prosperitás szempontjából, és nagyon sok igazán jó bizonyíték van mindezekre, ami segít ezt elérni. Különösen két dolgot szeretnék megosztani önökkel a befogadó intézményekről. Az egyik, hogy a területen rövid távon nagyon fontos, hogy megfelelőbb megállapodásokat kössünk, és az elitekkel, az nagyon fontos, hogy legalább az elit szinten konfliktuskezelés megvalósuljon, és annak a lehetőségeit megvitassuk, hogy aztán békét lehessen teremteni. második eh, felismerés, hogy hosszú távon átfogóban a politikai eh, rendszer, ami túlmegy a megállapodásokon, és az ellenállás eh, is fontos, illetve jobban kormányoznak, demokratikusabbak, és talán a váltás is jobb. És nagyon sok kérdés van, vagy nagyon sok tanulmány van ezzel a hosszú távú fejlődésről, illetve mitől lehet jobban kormányozni. Um, a ö, demokrácia és a fejlettség közötti kapcsolatot a társadalom tudomány egyértelműen bebizonyította már az 1960-as években, hasonlóképpen, mint a demokrácia és a fejlettség között nincsen demokratikus ország. amely az autokráciába süllyedt volna vissza, miután e, elért a fejlettségnek egy bizonyos szintjére, talán Argentina külön a e, kivétel. E, politikai megegyezés van azzal kapcsolatban, hogy mit jelent a stabilitás, és hogy mit jelentenek a befogadó intézmények. Ez egy lényegi kérdéshez vezet. Az elitnek a befogadása nem elégséges. Itt az egész folyamatot kell nézni, és az, hogy létre jön-e jólét. a hangsúlyt a legitim politikára és a befogadó intézményekre kell tenni. És itt jönnek a kérdések hogyha nyilvánvaló, hogy ö, fontos elem a befogadó intézmény, akkor a következő kérdés, hogy mely intézmények számítanak, és hogy hogyan lehet át térni az A minősítésről a B minősítésre. a ö, megalapozott ö, demokráciáknál pedig felmerül a kérdés, hogy mennyire ellenállóak és ö, mennyire fenntartható a rendszer. Ö, tehát kérdés, hogy az átmenet ö, hogyan ö, működik a fejlett világban. Ez további kérdéseket tesz, további kérdésekhez vezet. Fel kell vázolni, hogy milyen keretek között lehetséges a változás. a befogadó jelleg mennyire tud kárpótlást adni egy rendszer egyéb hibáival szemben. Az egyenlőtlenség olyan kihívás, amelyel egyre inkább szembe kell nézni. További kérdés, hogy az elitet hogyan lehet meggyőzni arról, hogy befogadó jellegű rendszert valósítsanak meg. Mi a megfelelő egyensúly, és hogyan lehet úgy nyomást gyakorolni, hogy a politikai rendszer változzék meg Hogyha megnézzük, hogy mi történik ezekben az országban a konfliktusból, átmenetet tapasztalatunk stabilabb helyzet felé. Több dimenzióban történik a változás a konfliktusból a békébe, de más dimenziók is vannak a kizárásból a befogadás irányába, a demokratikus nyitás, a nemzetépítés, illetve a kliens központú rendszerből, a klientúra központú rendszerből hogyan lehet átvenni a jogállamba. És a kiz, gazdasági szempontból kizáró rendszerekből ö, hogyan lehet olyanokba kerülni, amelyekben ö, kisebbek az egyenlőtlenségek Azt is tudjuk, történelmi tapasztalat, és ezt szeretném tematizálni, tudjuk, hogy a különböző dimenziója változásnak nem járnak mindig kéz a kézben. A külön, külön nagyon hatásosak, de a valóságban nem tudjuk, hogy hogyan működnek egymással kombinálva. Azt tudjuk, hogy az átmenet folyamatában sok dilemma merülhet fel. Ilyen értelmem, értelemben a jó kormányzás agenda történelmi jelentőségű felméri, hogy mi történt, mi történhetik a fejlődő országokban. A fejlődés nem lineáris és nem egyirányú. Sok példát tudnék mondani még ha például Ruandát nézzük a jelenben, nagyon érdekes példája a feszültségeknek. Van, ami nagyon jól sikerült ott, gazdasági növekedés, alapszolgáltatások biztosítása, az erőszakból átérés a békére, de a politikai szabadságok, jogok, szabadságjogok területén rosszul teljesített nem jár együtt a fejlődés minden dimenzióban. Hogyha megnézzük a választásokat, erről már korábban esett szó, akkor látjuk, hogy milyen feszültségek vannak. Színék vannak feltétel a választás a demokratikus politikai rendszernek, de vannak olyan gyakorlatok, amelyek ennek ellent mondanak. Van, amikor éppen, hogy a demokrácia megjelenésekor derül fény a korrupcióra. Ha megnézzük, hogy a pénz hogyan hat Hát nos, gyakran a legálison túl illegális pénz is jut be a választási kampányba. Ez nem csak a fejlődő világra jellemző, Latin Amerikára, ahol a szervezett bűnözés már beszivárgott a politikai rendszerbe, hanem korábban is az USA választások kapcsán a Princetoni Egyetem nagyon érdekes kutatást végzett, és azt kutatta, hogy az utóbbi két évtizedben hogyan alakult a közpolitika. A arra mutatott rá, hogy megvásárolták az emberek szavazatát. A hatalomért verseny folyik, és ez kihat a legalacsonyabb szinten is választó körzet életére, és ez hosszú távon igaz. Szóval már említett egy kutatást, amely megpróbálta felmérni, hogy mit szeretnének az emberek. Kiderült, hogy a kormányzás minősége fontos a lakosság értékrendjében. A legnagyobb aggodalom a kormányzás hatékonyságát illette, és kevésbé a politikai jogokat. Tehát más az elvárás a lakosságnak a kettővel kapcsolatban. Támogatják a demokratikus normákat és gondolatokat ne feledkezzünk meg erről, és ha már a parlamentről beszélünk, azt hiszem fontos válaszolni arra, hogy az Afrobarométer, Latino Barometer, Asia Barometer meglepően azt mutatják, hogy a különböző országban attól függetlenül, hogy mekkora a jövedelem, milyen jövedelmi szín, minden egyes alkalommal az összes illető intézmény azt mutatja, hogy a parlamentben és a politikai pártokban a legkisebb a bizalom. Ez komoly kihívás a demokrácia útjában, hiszen éppen ezek kellene megvalósítsák a demokráciát. Komoly kihívás előtt állunk. Ezért a befogadóbb intézményeket kell támogatni. De eddig a támogatott jó kormányzás nem hozta meg a várt eredményt normatív gondolatok voltak arról, hogy hogyan kellene e, történjen a változás, és nem jól mérték fel, hogy mi a kiinduló pont egyes országok számára, és mi a megvalósítható. Meg kellett volna érteni a politikai dinamikát. A donorok a formára koncentráltak választásokat támogattak, korrupcióellenes bizottságokat, és nem azt nézték, hogy mi van emögött. És ezzel éppen a lényeg mellett megyünk el, hogy az informális megállapodások és intézmények, interakció ö, hogyan alakítják a politikai és ö, erőviszonyokat a donorok így tudnak hatni a politikára, csak nem mindig azt sikerül elérniük, amit szeretnének. Nem mindig támogatnak, ami politikailag működik. Úr szavai továbbvive azt mondanám, hogy toleránsabbnak kell lenni a kockázattal kapcsolatban. Vannak nemzetközi donorok, továbbra is kell támogassák ezeket a változásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a következő előadó, Adedajó asszony, hogyan lehet haladni a kormányzással kapcsolatban, és Afrikára fog koncentrálni. Köszönöm szépen, hogy eljött közénk. Talán ön magáról mondjon valamit. Nagyon nagy örömmel veszek részt a vitában. Ma az Oxfamnál dolgozom, Afrikában. Na, és most arról fogok beszélni, hogy Afrika hogyan viszonyul az SDG-hez. Tavaly Nigériában erőfeszítést tettek az a korrupció ellenes területen meg próbálták a az aktivistákat visszavezetni a társadalomba oktatás révén. Uh volt egy olyan megoldás is, hogy ha visszaadják a jogtalanul szerzett pénzt, akkor nem lesz eljárása. Ez a Niger delta vidékére vonatkozik. Ezt csak azért mondtam példaként, hogy milyen bonyolult a kormányzás megoldása. A korrupció ellenes kezdeményezések fontosak az SDG 16-on belül, de a béke és a biztonság hasonlóképpen. És úgy érezték a Niger deltájában a lakosok, hogy ezt nem vették figyelembe, ezt a második szempontot. Nem egyszerűsíthetjük le a bonyolult problémákat most pedig ezt a bonyolult problémát fogom taglalni, illetve a társ értékelés oldaláról fogom megközelíteni. Első kérdés hogyan használjuk a mutatókat. Nem szabad leegyszerűsíteni. Ha már létrehozunk egy mutatót, akkor az egy előítéletet tükröz, hogy milyen kéne legyen szerünk, szerintünk a jó kormányzás. Legyünk elég erősek ezen túllépni. Például mondhatjuk, hogy Nigéria előrelépett, vagy Kenya előrelépett, voltak választások, kormányok kerültek, pártok kerültek hatalomra, vagy kerültek ki belőle de nagy a gazdasági polarizáció is ezekben az országban, de Etiópiában például más a helyzet. Nem arról van szó, hogy befogadó lenne a kormányzás. Ezért szükség van olyan vitára, ami a túlmutat ezeken az egyszerű mutatókon. Hát próbáljam meg elmondani, hogy az afrikai társértékelési rendszer hogyan néz ki. 2003-ban indították be az új afrikai fejlesztési partnerség összefüggései között, illetve a milleniumi fejlesztési célokkal is foglalkozott, globális, illetve kontinentális erőfeszítéseket is értékelne. Ez egy önkéntes társértékelés egész Afrikában. 34 ország vesz most már részt benne, és 17-et értékeltek. 2014-ben az Afrikai Unió közgyűlése önálló szervé vagy testületé tette az APRM-et az Afrikai Unión belül. Ez nagyon fontos Afrikában, hiszen fontos a jó kormányzás. Három szakasza van az APRM-nek, a társadalmi szervezetek, a kormányok megvizsgálják az országokat, és megnézik, hogy milyen eredmények születtek. A kormányzás monitorozása és szempont. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy bármilyen előrelépés a kormányzás szempontjából valakinek a területe legyen, azonosuljanak vele. Az nem az történt, hogy kívülről erőltették rá az értékeléseket, a kívások meghatározását a folyamatra pontosítások történtek, egyeztetések és vita. A harmadik aspektus pedig egy, egy országjelentés megfogalmazása. Igazából két jelentés készül, egy külső jelentés és egy olyan, amit az ország maga készít a jelentést az APRM fórumon az államfőknek bemutatják, és a végső szakasz pedig egy olyan szakasz, amikor maga az Afrikai Unió ismeri meg a jelentést, és a jó gyakorlatokat is kicserélik. Nigéria kenyai tapasztalatok iránt érdeklődik például, illetve az iránt, hogy mondjuk a választási erőszakkal miként foglalkoznak. Az APRM nagyon átfogó, bonyolult jellegű mechanizmus, igazából egy korai figyelmeztető eszközt jelent. 2005-ben előre is jelezték az APRM keretében, hogy Kenyában választási erőszakra kerülhet sor, és 2007-ben ez meg is valósult. Dél-afrikai erőszak erőszakkal is foglalkoztak, a migránsok elleni erőszakkal, azt is előre jelezték. Formális és informális hatalomforrásokról is szólhatunk az APRM kapcsán igazából jó eszköz a forgatókönyvek megfogalmazására, és nagyon hasznos volt az olyan stratégiák kialakításához, amelyek a konfliktusokat csökkenthetik, és ki, így meg lehet akadályozni, hogy kisikoljon az SDG-k megvalósítása nagyon fontos, hogy a nemzeti vezetők a saját problémáikat fogalmazzák meg, hogyha az SDG-t, a 16-os SDG-t tekintjük, A célkitűzések ugye globálisak, a megvalósítás viszont a helyi körülményekhez kell, hogy igazodjon. Nagyon fontos, hogy a közösségek, a lakosság, az állampolgárok véleményét is megismerjük a reformokkal kapcsolatban. A harmadik dolog pedig, hogy az APRM társismereteket tesz lehetővé Nigériában például nem mondhatjuk azt az embereknek, hogy a akarnak-e Franciaországhoz hasonló demokráciát. Azt lehet felvetni az embereknek, hogy mondjuk a korrupció visszaszorítását pártolják el, nem lehet teljes rendszereket megváltoztatni, csak részeket. Végül pedig, és talán ez a legfontosabb, az APRM-nek van egy beépített mechanizmusa a kormányzati célkitűzések nyomon követésére, tehát nemzeti akcióprogramokat elolvashatjuk arra vonatkozóan, hogy milyen feladatok vannak, mivel kell foglalkozni, és melyik kormányzati szervnek a feladata mindezeknek az elvégzése. Nagyon fontosak itt persze a jelzőszámok, amelyek megmutatják, hogy egy kormány hogyan teljesít, de ez nem feltétlenül mondja meg, hogy a társadalom, illetve a kormányzat melyik összetevője kellene, hogy többet tegyen. Zárásként hadd mondjam el, hogy szerintem az APRM nagyon ígéretes eszköz, a jelenlegi formája nem igazán optimális, egy sor technikai és pénzügyi támogatás hiányzik, egyfajta staticitás is jellemzi, frissíteni kellene ugyanakkor foglalkozni kellene vele, sokkal nagyobb figyelmet érdemel a nemzetközi közösség részéről egy ilyen társértékelési rendszer ehhez egy kicsit hátrébb kellene lépni, nem kellene megpróbálni mindenre jelző számokat találni, hiszen nem lehet mindent jelző számokkal mérni és annyira különböznek az országok, a kormányok, hogy érzékenyebb eszközökre van szükség, ezek szigorúbb értékelést is lehetővé tesznek. Az APRM nem az összehasonlítás segíti, hanem azt, hogy jobban lássuk, hogy hogyan is működik a kormányzás különböző feltételek között, és milyen fórumok lehetnek hasznosak a fejlesztésben. És úgy gondolom, hogy ez a fajta ismeret teheti sikeresé a 16-os SDG-t, és általában az SDG-ket köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetőt, most következik az utolsó előadás Klófárral a Safe World NGO Brüsszel irodájából. megvizsgálja, hogy hogyan lehet az SDG-t a gyakorlatban megvalósítani, és mit kellene tenni a civil szervezeteknél a konfliktus megelőzés, a béketeremtés érdekében. A Safe Wordnek nek az a feladata, hogy a helyi nemzeti és nemzetközi szakpolitikákat és gyakorlatokat előmozdítsa a tartós béke érdekében. Közel 20 országban, Afrikában, közel-keleten, Ázsiában és Európában lép fel. Öné a szó. Köszönöm szépen. Tehát a ö, befogadó társadalom ö, béke ö, mellett igazi békét akarunk ö, építeni befogadással és valami, mindenki számára azonos feltételekkel, akkor fontos, hogy a fenntarthatatlan stabilitással is foglalkozzunk. Nagyon fontos, hogy a potenciálokat kinézzük, és minden civil szervezetekkel és egyebekkel együtt dolgozzunk, és egy fejlődés központú megközelítést alkozunk, és mobilizáljuk a szereplőket. Ez, ez önmagától nem történhet meg, és együtt kell dolgoznunk, hogy a valóságot meg tudjuk választani. Azt fogom most megnézni, hogy miért fontos, hogy igen, most szóltak, hogy túl gyorsan beszélek, mondja az előadó, hát igen. Hát akkor megpróbálok nagyon lassan beszélni, hogy miért is fontos, hogy az Unió a 2016-os célokba fektessen, és mik a fő célkitűzések e tekintetben. Először is miért kell, hogy az Unió a ö, SDG 16-ba fektessen? Nem csak azért, mert komoly kihívások vannak globális szinten, egyetemlegesen, hanem azért, mert az, az Európai Uniónak is ez fontos, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, amikről itt ma, volt, ma már szó volt, és az is fontos, hogy a 16-os célkitűzésekben, mert a konfliktusokat így kerülheti el. 2010-től 15-ig is voltak különböző konfliktusok, nagyon sokan több millió ember vált hajlék hontalanná, és ez egy 7%-os növekedés volt 7, 10 évnél rövidebb idő alatt. 2014-ben többvel váltak menekülté vagy migránsá, mint az elmúlt évtizedekben. Azt is megmutatta, hogy komoly aggodalmakra van szó, például egészségügyi szinten egyre többen Több mint 16 országban a civil társadalom tevékenysége a 180 ország közül sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint voltak korábban. Ezeket az elemeket külön vizsgálva öt globális dolgot azonosítottunk, amiket kell foglalkozni kell, nem csak a 2030-as agenda, hanem ennél szélesebben is. Először is nagyon jó, hogy és az uniónak folytatnia kell a 2016-os célkitűzéseket, főként nemzetközi szinten, mert egyrészt ebben az összes állam megállapodott, és New Yorkban megállapodás született erről. És különösen fontos az, hogy az Unió, valamint a tagállamok megvédje azt, amit eddig sikerült elérni. Ráadásul, mert amikor az államok a, válogatnak a különböző lehetőségek közül, ez nem annyira jó, hanem a különböző szereplőknek különböző elemek fontosak a 2016-os célkitűzésekből. Ez azt jelenti, hogy kontextusba kell helyezni a tevékenységeket, és meg kell látni, hogy mikor alkalmas az idő a változtatásra, illetve a hosszú horizonton, tehát 15 éves időszakokban kell gondolkodni, és mindezekhez kell igazítani a különböző politikákat, és itt kapcsolódik az én második pontom az fontos, hogy megnézze az Unió, hogy hogyan le kell a változásokat elérni, és hogyan kell ezeket támogatni. Nem lehet politikai jelentőségük ezeknek, hogyha nem értjük a helyi szintű politikákat. Technikai, politikai támogatást kell adni az egyes szereplőknek, és minden fejlődési programban figyelme kell venni a változások lehetőségét is. Ez azt jelenti, hogy látni kell azt is, hogy hol van a társadalomban a változás irányába ható energia. És fontos egy új ENSZ nyelvezetet is kialakítani, és jogol, a jogalapot kell teremteni a szereplőknek. Továbbá az illetékes megfelelő szereplőkkel kell, hogy együtt dolgozzon az Európai Unió. A 2030-as ágenda kormányoknak, multilaterális civil szervezeteknek, magánszektornak szól. A többoldalú partneri kapcsolat, akár adhok, akár hosszú távú, mindenképpen segíthet a kormányzási deficitek felszámolásában E fontos az, hogy új kormánypolitika vagy egy miniszternek a politikája valósul meg. És fontos, hogy sokakat vonja, vonjanak be. Fontos a holisztikus megközelítés, és a az Európai Unió és a tagállamok így tudnak egy igazságosabb, befogadó társadalmat építeni valamennyi érintettel olyan témák, témákban, mint a női egyenlőség, békés társadalom. Negyedszer az uniónak a szabá- szélesebb körben alkozó, alkalmazott politika mellett sokoldalú politikát kell kialakítani, illetve nemzeti politikák fölött nemzetközi politikát. Foglalkozni kell azon országokkal, ahol fegyveres konfliktusok vannak, vagy amelyek kockázatos helyzetbe kerültek, ez egy pedig egy hosszú távú keretet jelent. És támogatni kell azon országokat, amelyek a korrupció ellen, a nem megfelelő fejlődés ellen küzdenek. Továbbá a, azok a kihívások, amelyekkel szembe kerülünk saját hazánkban, azokat meg kell vizsgálni, és különböző modelleket kell cserélni. Az Unió és a tagállamok a korrupció elleni fellépést, az igazságszolgáltatás fejlődését segíthetik a más országokban, Fontos a közös fellépés globális szinten, hogy például ne legyenek illegális pénzáramlatok, és megfelelő irányba haladjon a fejlődés. Végezetül az uniónak támogatnia kell a megfelelő adatok gyűjtését. A 2030-as agendával szerencsére itt van egy valamilyen előrelépés, és fontos, hogy az adatok összehasonlíthatóak legyenek az igazsághoz való hozzájutás, a korrupció és egyéb témákban gyűjtött adatoknak fontos, hogy összehasonlíthatók legyenek, mert csak így nyomon követhető a változás. És elsősorban nemzeti statisztikai rendszerekkel kell együtt dolgozni az uniónak. Továbbá végig kell azt is gondolni, hogy hogyan lehet a multilaterális ügynökségek közötti kapcsolatokat elősegíteni, oly módon, hogy pluralisztikus adat ökoszisztémák jöjjenek létre. Az adatokkal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a 14 szervezettel dolgoztunk együtt, és azt néztük meg, hogy hogyan mérhető a béke, a befogadás vagy az igazságosság. Tehát mindezeket szem előtt tartva fontos elismerni, hogy különböző veszélyek is fenyegetnek, amelyek megakadályozhatják az igazságos befogadó társadalom létrejöttét és sok olyan elem van, amivel a szereplők nem feltétlenül tudnak befolyásolni. de mindezeket szem előtt tartva az egyik legfontosabb eleme az az, hogy az otthoni politikát megfelelően kezeljük. A migránsok száma, amelyekkel Európának körül kell nézni, oda vezetett, hogy a migráció kezelés került a különböző programoknak az első helyére. Ehhez a megszorító politikák és a globalizáció a nem megfelelő kihasználása, populista hangoknak adott helyt, és ez külön komoly aggodalomra ad lehetőséget. Fontos a központ biztonságra központosítani, összpontosítani, illetve hosszú távúban gondolkodni, megfelelő biztonságot adni az embereknek. Globális stratégiára van szükség a külügyi és biztonsági politikában és a döntéshozatalban minden stratégia hangsúlyozza a konfliktus megelőzés fontosságát, a biztonságot és a stabilitás érdekében való fellépését, amihez az is fontos, hogy a fejlődési politikák rugalmasabbak legyenek a szegénység ellen kell fellépni, a békét kell segíteni, és a rövid távú stratégiai célokat elérni a migráció kezelést is fontos megfelelően kell, és fellépni a szélsőségesség ellen. Az unió kezdeményezés a harmadik országokkal való együttműködést is igényli. A kezdeményezés a CDSD néven fut, és ez kritikus műveleteket is jelent, meg kell értetni a célokat. Rights, the rule of law, as well as democratic and good governance principles. A programok túl sok aggodalmat vetnek föl, de hát az együttműködési megállapodásoknak az emberek jólétét kell, hogy szolgálják, valamit a nemzeti biztonságot, és fontos, hogy a célkitűzések ne legyenek túl messziek. Hosszú távú, lentről felfelé építkezésre van szükség, hogy a az irányítás, a kormányzás befogadóbb legyen, és az igazságszolgáltatáshoz jobb legyen a hozzájutás. Különösen fontos az elszámoltathatóság és az átláthatóság. Ennek megfelelően az oktatás és azok kormányok, amelyek akarnak változtatni, azoknak fontos, hogy a prioritásaik ne változzanak meg. És egy kevésbé ö, békés ö, ne egy kevésbé békés társadalom érjen. Fontos a harmadik országok kapacitásait is bevonni változásokba, és a stabilitásra, biztonságra támaszkodni. Nagyon sok jogos aggodalom is vetődik fel, de úgy gondolom, hogy a rövid távon pedig egy föntről lefelé való biztonsági törekvések azok problémásak lehetnek. Például a kartoni folyamat. Az Unió technikai támogatást és éveket ad ahhoz, hogy a migrációt tudják kezelni, illetve az emberkereskedelem ellen fel tudjanak lépni például Szudánban és olyan országokban, ahol nem védik megfelelően az emberi jogokat. Végezetül szeretném elmondani, hogy az uniónak a válaszai a jogállamiság, a demokrácia, a parlamenti szabadságnak a megteremtése fontos, ez is e, e, és ugyanakkor e, felvettük, hogy a demokratikus érdekeket kért küzdjön továbbra a, az Unió, amelyik egy nemzeteken átnyúló szervezet. Nem biztos az, hogy ezek a megközelítések hosszú távon sikeresek lehetnek, és hogy az állami építkezések céljait csak támogatásokkal le lehet érni. a kontextuson, a 2030-as ágenda kontextusában kell gondolkozni, és elnézést kérek azoktól a tolmácsoktól, akik nem tudták követni az előadásomat. Köszönöm szépen minden hozzászólónknak, és a korábbi hozzászólóknak és bizottságnak is, illetve aki kéri, még megadhatom a szót, hogy reagáljanak és elmondják, illetve részt vegyenek a vitában. Esetleg a hallgatóságból is valaki szót szeretne kérni, akkor most van itt a lehetőség. Talán azt mondanám el, hogy egy folyamatnak az elején tartunk, ezt mindig elmondjuk, mert, és fontos, hogy a dolgok hogyan történnek. Azt is érdekes meghallgatni, hogy önök hogyan nézik, hogy a technikai elemeket és más elemeket is hogyan lehet mérni. Amikor megnézzük a világot napjainkban, akkor 2005-ben volt egy utolsó nagy konszenzus, és azóta kilenc környezet, globális környezeti eh, program született. Afrika Bizottság volt. Az emberek úgy gondolták, hogy valami változik, de ha megnézzük most a világot, akkor az optimizmust nem nagyon látjuk. Hallottam az Unió globális megközelítésének a kritikáját, és azt is, hogy ez milyen veszélyekkel járhat. De ha figyelembe vesszük azt is, hogy mennyi időt vett ez igénybe, illetve most a biztonságról beszélünk nagyobb mértékben, mert bizonytalan, veszélyes világban élünk, és a külügyi bizottsággal együtt folytattunk egy vitát a szíriai helyzetről, Őszintén szólva biztonság nélkül a menekültek számá, menekültek élete valóban veszélyben van. A világ sokkal gyorsabban változik, mint 2005-ben tette, ezért különböző politikai válaszadásokra is szükség van, és ezért kell beszélnünk olyan dolgokról is, amelyek nem annyira fejlődés központúak. Ugyanakkor a kockázatokkal is tisztában vagyunk, számos tárgyalást folytattunk ezekről is, amikor a különböző dokumentumok megszülettek, és a bizottsággal is megbeszéltük, hogy pontosan értjük, hogy nagyon fontos a menekült kérdéssel foglalkozni, de nem tudjuk azt elfogadni, hogy nagyon nagy összegű támogatások ők a hazak visszafordítani embereket a fejlesztési pénzekkel tegyük meg. Egy kicsit nyitottabban kellene beszélnünk a biztonsági kérdésekről is, és bizonyos területeken foglalkoznunk kell az önbiztonsági kérdésekkel. Tehát a kormányzás az rendkívül fontos lesz az elkövetkezendő időszakban, de egy kicsit pessimista vagyok per pillanat, mert például, hogyha a demokrácia támogatásának kapcsán a különböző választási megfigyelő bizottságokban is részt veszünk, és küldünk delegációkat, és látjuk, hogy mert a az adott elnök nem akarja elfogadni a választási eredményeket, és így tovább. Vannak persze kivételek, tehát tudjuk, hogy egy rendkívül komplex környezetben dolgozunk, és ezért értékelem, amit te mondod. Azt is nagyon értékeltem, amit mondtak arról, hogy az uniónak fontos, hogy saját házatáján rendet rakjon, hogyan ö, adhatunk tanácsokat, hogyha a, például az adóügyeink olyan zűrösek, mint amilyenek saját adó szabályaink a betartásával is vannak problémáink, akkor hogyan lehet másokat kioktatni? Köszönöm, ahogy tovább haladunk majd, továbbra is kapcsolatban kellene maradnunk. Hasznos volt mindenképpen fontos az összehasonlítás, de az azonos összehasonlítható dolgokat kell összehasonlítani. például az szg nek a végrehajtása egy afrikai országot, közel-keleti országot nem feltétlenül lehet egy európai országgal össze hasonlítani, hanem egymáshoz hasonló országokat kell, tehát Nigériát mondjuk Kenyával vagy, és így tovább. Ez egy fontos és hogy hogyan tudunk előbbre lépni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és hát sajnálom, hogy nem sok képviselő volt jelen. Ez nem von le az önök előadásainak értékéből. Bizottság részéről. Köszönöm szépen, a külszolgálattól, külügyi szolgálattól vagyok, de a bizottsággal önnel is hosszú évig dolgoztam, úgyhogy ilyen szempontból nem gond. Ha megpróbálom röviden összefoglalni, engem különösen az első előadás érdekelt az, hogy nem csak a demokrácia formáira összpontosítsunk a jó kormányzásra, hanem a tartalomra is. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó felvetés. Azt mondanám, hogy amit megpróbált tudtunk tenni eddig, az az, hogy támaszkodjunk bizonyos folyamatokra, olyan folyamatokra, ami oda vezet, hogy jobb kormányzás jöjjön létre, illetve demokratizálódás valósuljon meg. A párbeszéd for, folytatás nagyon fontos a hatóságokkal különböző szinten, és az érdekeltekkel is a civil társadalom támogatásának keretében, illetve valamennyi érdekelt féllel. Ez nagyon fontos, mert nem csak arról van szó, hogy lesznek-e vagy milyen választások, és hogy létrejöjjön egy korrupció ellenes testület, hanem fontos az, hogy milyen tartalmat adunk mindennek, ezért a párbeszéd a legfontosabb. További eszköz, amit gyakran alkalmazunk, ezek pedig a költségvetési támogatások. A költségvetési támogatás nagyon hatékony, mert az államot segíti, nem feltétlenül a központi államot, hanem helyi kormányzatokat is, hogy ö, létrehozza azokat a rendszereket, amelyek szükségesek az elszámoltathatósághoz, a közpénzekkel való gazdálkodáshoz, és így tovább. És hogy milyen ö, ellenőrzési lehetőségek vannak, mit ö, teljesítettek egy adott közpénzből. Tehát nem csak a formákra összpontosítunk, hanem magukra a folyamatokra, amelyek a formák elérésében segítenek még hozzá ugyanezt mondhatnám el a peer review mechanizmusról az Afrikai Unióban. Ez mindenképpen egy nagyon érdekes folyamat, mert afrikai országok szintjén is létrehozza azt, hogy sajátjuknak érezzék az egyes programokat, ugyanakkor valószínűleg itt még egy kicsit ö, időigényes folyamat ez, és nem feltétlenül kellően hatékony az adott terepen. Tehát még egyszer azt mondanám, hogy ennek az APR-nek a legfontosabb eleme az az, hogy ez a létrehozhatja a különböző szereplők részvételét. Végezetül a Szejfő volt prezentációra rátérve örülök, hogy az öt ajánlás közül, amit az EU-nak fogalmaz meg, mindegyiket el tudjuk fogadni, ami pedig a kritikáját illeti ezzel kapcsolatban, hogy a globális stratégia a az erőforrások diversifikációjára hathat, és kevésbé vonzó az ön megközelítésével. Erre azt mondanám, hogy a globális stratégia 2003-ban volt egy biztonsági stratégia. Most egy globális stratégia. Nem csak a neve, hanem a tartalma is megváltozott. A védelemről és biztonságról szól, hogyan lehet hihetőbb és felelősebb Európa, és a fenntartó fejlődés is szolgálja világszerte ellenálló képességet pozitív reakciót implikál e, a határon túl is. Egyrészt. Másrészt pedig, ami a migrációt illeti és a biztonságot. Elkezdtük e, néhány kérdezett országgal a e, partnerség keretet, vegyes eredménnyel jártunk a partnership, a partnerség keret kétoldalú dialógus elkötelezettséget jelent, nem csak arról, hogy támogatunk bizonyos tevékenységeket rövid és hosszú távon, hanem a partnerországaink is találnak ebben valamit. Például, hogyha nézzük a Szahel országait, látják, hogy a menekültek, migránsok mögött sok biztonsági, határőrizeti kérdés van, és fontosnak találják azoknak stabilitása szempontjából a határvidékek lakosságának biztonsága szempontjából, jóléte szempontjából kérik, hogy az Európai Unió segítsen jobban határokat őrizni, az önkormányzatokat támogassák. Ott, ahol az állam támogatása nem elégséges, nem csak arról van szó, hogy agendát erőszakolunk másokra, másokra, hanem egy olyan Ugandát javasolunk, amely talán nehéz, talán kihívás a közvélemény számára a mi országainkban és a külvilágban is, de mindkét fél nyerhet vele. Hasonlóképpen, amikor arról van szó, hogy a biztonság terén mekkora támogatást nyújtunk a biztonság szereplőinek, Nos, potenciálisan ez válasz az instabilitásra. Másrészt feveti az instabilitás eredetének a kérdését, korrupció, stb. A ö, biztonság szereplőinek a támogatása az átlátható és elszámoltatható intézmények sokkal többet segítenek a stabilitást, a békét, az elszámoltathatóságot az egész országban. Gondolom, hogy ismerik, milyen specifikus körülmények vannak a javaslataink alapjául, szolgálnak javaslataink alapjául. Egy reformprogramot fogalmaztunk meg, olyan programról van szó, amelyben a kormányzás is elszámoltatható. Erre mondanám tehát, hogy lehetőség van a win-win helyzet kialakítására. Olyan támogatást adunk, amely segít stabilizálni, segít a békének a megtartásában vagy elérésében, és nem csak a biztonsági erőket támogatjuk. Az OECD meghatározásának megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és most pedig Oliver Louis DGFCO. Köszönöm szépen. Nagyon röviden nem szeretnék hosszan hozzászólni. Az LKS e képviselőinek szavait nem hosszasan egészíteném ki. Szeretném felhívni a figyelmét, figyelmet a nem régen született tanácsi következtetésekre és közleményre. Ez hosszú távon is kihatta biztonságra. ez túlmutat a jó kormányzáson, demokratikus kormányzás irányába ment. Ez a meta kerete annak az akciónak, amelyet az EU végez. Úgy gondolom, hogy hosszú távú perspektívát vázol fel. A jelenlegi eh, helyzetben ez elkerülhetetlen volt olyan keret, amely a jövőre is kihat. A kezdeményezés ebbe a keretbe eh, tartozik. Végezetül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a vita még folyik, és az Európai Parlamentnek a CBSD ről még vitát kell folytatni, amíg a közepén tartunk csak a folyamatnak. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig körbenézek. Kérem, belaszoljanak az előadók. I'll start. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen kérdéseit és észrevételeit is. Tulajdonképpen egy megjegyzéssel válaszolnék mindenre. Egyértelműen egyetértünk, hogy nagyon megváltoztak a körülmények. Ugye a 2003-as európai biztonsági stratégiának és a mostani globális stratégiának az első mondata is más. Nagyon tehát nagyon megváltoztak a körülmények. 2003-ban még az Európai Unió volt a biztonság és a stabilitás szigete, most pedig nagyon nagyok a kihívások, ezt tartalmaz a szöveg. Tehát máshogy kell gondolkodni, ez közben lehetőség is arra, hogy hatékonyabbak legyünk, és a nagyon bonyolult körülmények között helytálljunk az EU stratégiák, a tanácsi konklúziókat, kommunikációk sokat elolvastam, és nagyon örülök neki, hogy szerepel bennük egy csomó olyan koncepció, amiért mi küzdünk már régóta, nem egyenlőség iránti érzékenység, konfliktus érzékenység, stb. stb. Tehát látom, hogy a döntéshozók értik azt, amiért mi lobbizunk. Az én aggodalmam az, hogy a, ezek az elvi a megállapítások a diplomáciában és kötelezettségvállalássá válnak-e, illetve a helyi szinten megvalósítják -e őket a DEFCO-val, a konfliktus érzékenységről elkezdődött egy munka, ez remek hír, bízom benne, hogy nem csak a kormányzás terén, hanem más területeken is konfliktus érzékenység beépül majd az EU tervezésébe. Rögtön gondolni fognak arra, hogy közép és hosszú távon milyen következményei lehetnek egy fellépésnek. Diplomáciai munka megkezdése nélkül azonban ez nem sokat ér. Az EU és mások most Szudánra koncentrálnak, ott építenek rezilienciát, közben biztonsági erőkkel is foglalkozni kellene, annak érdekében, hogy a határok megfelelően ellenőrizzék, de hát ezek a hatóságok üldözik el gyakran, hogy ezek az erők üldözik el az embereket. Szóval az elvek alapján a biztonság iránt is elkötelezett az Európai Unió. Mm, hogyan fog elérni, hogy a szudániak tényleg biztonságosabb körülmények között éljenek? Tehát nagyon elővigyázatosan kell eljárni, és nagyon komoly kérdéseket kell feltenni, mert minden összefügg mindennel. Azt hiszem, hogy ennyit szeretnék csak mondani. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek az észrevételeit. Az EPRM tényleg nagyon időigényes eszköz, ezzel egyetértek. Úgy gondolom, hogy az első célkitűzésnél fontos ez. Fontos, hogy időt szálljunk rá, hogy végig gondoljuk az ország közelmúltját, az előtte álló problémákat. Ez tényleg elkerülhetetlen ahhoz, hogy átlássuk a bonyolult helyzetet, a kormányzás helyzetét. A javaslat az lehetne, hogy mikor az ilyen hosszú felülvizsgált lezárult, mondjuk Kenya esetében, akkor egy rövidebb ö, értékeléssel ö, frissítsék az adatokat, tekintsék át újra a helyzetet. Nem a jelentések és felülvizsgálatok, értékelések száma a lényeg, hanem a színvonaluk. És úgy gondolom, hogy mérehatóbb, rövidebb gyakrabban frissített értékelésre kellene sort keríteni. Persze csak a hasonló dolgokat lehet egymással össze hasonlítani összemérhető dolgokat. Szenegál és Nigéria történelme annyira eltér, már Szenegál és ö, elefántcsontpart története is különbözik, pedig ugyanazt a nyelvet beszéljük. Szóval elővigyázatosnak kell lenni, amikor összehasonlítjuk az országokat. Az APRM-nek az a jelentősége, hogy itt az afrikaiak egymást segítik. Attól függetlenül, hogy nem feltétlenül hasonló országok, és az afrikaiak maguk is jobb kormányzást szeretnének megvalósítani. A kormányzásnak a tartalmával kell foglalkozni, a formájával, ezzel is egyetértek arra ösztönözzük az országokat, hogy a saját problémáikat, saját tapasztalataik alapján oldják meg, ne feltétlenül a kormányzás külső filozófiáját válasszák nemzeti vita alakuljon ki arról, hogy hogyan működjön a kormányzás. És ez nagyon fontos a kormányokat kétségbe vonják, az államokat kétségbe vonják, Szenegál déli részén máshogy tekintenek a kormányzásra, mint az északi részen. Mindenképpen sort kell keríteni a vitára, helyet kell adni a vitának. Köszönöm szépen mindenkinek, csak annyit szeretnék mondani, hogy az 1990-es évek rendkívül optimisták voltak. Éppen vége lett a történelemnek, és azt gondoltam mindenki, hogy a demokrácia triumfál. 2005-ben már kevésbé voltunk optimisták, ugye az USA elleni merényletek megtörténtek, a terror elleni háború elindult, és nem annyira sikerült a demokrácia megvalósítása. Most pedig az értelem korának a végéhez értünk, elnézést, hogyha ennyire pessimista vagyok, ugye a Brexit, a Trump győzelem után egyszerűen nem tudok más mondani, szóval olyan pillanathoz jutottunk el, ami nagyon kritikus, és ami tényleg mélyrehatóan megkérdőjelezi, hogy hogyan lehet tovább lépni. Úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságban is, és az Egyesült Államokban is megtapasztaltuk, hogy rossz a közérzete csomó embernek. A ez a helyzet a fiatal demokráciákban is, amikor csalódnak az emberek a demokráciában, um, nem tölti az be, nem teljesíti a reményeiket. Uh, Európa, az Egyesült Államok um, Mm, zavaros idők elé néz, nem tudjuk, hogy Franciaországban mi fog történni, igazi kihívások ezek a jövőre nézve, elnézést, hogyha ilyen negatív dolgokat mondok, de ez nagyon fontos a helyzet ismertetésekor, attól függetlenül, hogy a demokráciában mi a helyzet. Az egyik dolog, ami meglepett engem, a Burkhoff alapítvány, német alapítvány, nagyon fontos munkát végzett az OECD dek részére azt kutatták, hogy a donorok hogyan fogják a békefenntartás egyes célkitűzését támogatni, ugye itt a befogadó jellegű intézményekről van szó, és ugyanazt tapasztalták, igazából semmi újdonság nincs, ugyanazt a régi receptet melegítik fel, kvóták, választások, stb. Amit ön mondott arról, hogy nagyon fontos a politikai folyamatok kialakulása a párbeszéd érdekében. Hát ez nagyon fontos, és ez, ez nagyon pozitív lenne. Az EU, a UNDP, a donorok, ki kell, hogy használják a befolyásukat, hogy ne csak pénzt szállítsanak, hanem hogy létrehozzanak olyan fórumokat, ahol a belföldi szereplők egymással vitát folytathatnak, és a kollektív fellépés problémáit így ki lehetne küszöbölni. Nagyon fontos előrelépés lenne. Egy nagyon pozitív dologgal zárnám, nem tudom, hogy mennyire követték Guatemala helyzetét, teljesen szörnyűséges katonai önkényuralmi rendszerből egy nagyon optimista, béketeremtő folyamaton ment át. Nagyon kicsi változások követték egymást sokáig, de 30 év elteltével a korrupciós botrányok miatt az emberek a, kieszközölték a változást, az ENSZ nagyon innovatív segítségnyújtásának köszönhetően. Ez az felül, alulról felfelé irányuló, illetve alulról felfelé irányuló kezdeményezés egyszerre történt, és így sikerült megváltoztatni a helyzetet. Ez a pozitív üzenet tehát nagyon fontos az interakció, Guatemala erre nagyon jó illusztráció. Köszönöm szépen, és ezzel zárul a panelbeszélgetésünk. Bízom benne, hogy nagyon hasznos lesz a mi bizottsági munkánk számára is, illetve az Európai fejlesztési konszenzus, illetve a posztkotonú folyamat szempontjából is még néhány bejelentésem lenne. Kérdések órája nem lesznek kérdések, egyéb kérdéseknél két kollégának szeretnék köszönetet mondani, Renaud Szaviának az utolsó bizottságülése a szocialista frakciónak fog dolgozni. Nagyon jó munkát végzett. DEFCO-nál fog dolgozni a másik kollega, ragyogó kollega. Kár, hogy nem marad a parlamentnél. Kristen Hobbs pedig haza tér a Brexit áldozata. Köztisztviselőként az Egyesült Királyságban fog dolgozni a jövőben. Sajnáljuk, hogy elveszítjük ezeket a kollégákat következő ülések, hétfőn három órakor az AFET-tel lesz együttesülésünk a nagy tavak vidékéről. Vanok arra, hogy foglalkozunk ezzel. És 4.30-tól a fehér sisakosokkal szírekkel cserélünk eszmét, nagyon fontos, hogy őket megismerjék, ugye, és megismerjük, hogy mi történik Aleppóban és hát Moszulban is. December 12-én ugye a Szaharov beszélünk, a jazidi nők, iraki nők, ről lesz szó, akik nem erőszak áldozatául estek, és január 25-26-án pedig rendesülést tartunk. Köszönöm szépen, köszönöm a tolmácsoknak az 5 perces túlórát. Karácsonyig már nem lesz rendesülésünk. Köszönet a részvevőknek mindkét panelből.